jelölti rendszer elbukott, ugyanis Weber úr itt ül előttünk. Tulajdonképpen neki kéne az ön helyén ülnie. Ez csak egy apró lépés az ön számára, de az Európai Parlament számára egy nagy ugrás. Nos, így vagyunk itt, és ez mit most temetjük el gyakorlatilag ezt a rendszert? A Broken Dreams, a széttört álmok útján járunk és hallottuk, hogy mi mindent ígért. Mindenkinek, a makronistáknak, a zöldeknek, a szocialistáknak, stb. mindenkinek ígért valami. Itt ígéretekről van szó. Azt mondja, hogy mi, a következő lépés az, kérdés az, hogy mennyire valósítják meg az ígéreteket. Aztán szóba került a német haderő, a Bundeswehr, és nyilván tudjuk, hogy vannak itt szerencsétlen fejlemények, de Nincs önnek problémája azzal, hogy politikailag válja a felelősséget azért, ami ott történik? Hát ön 7 éve dolgozott ebben a kormányban, és akkor ö, később magatartási problémát vett mindenki szemére, aki szembenéz önnel. Szerintem nézzen először a tükörbe. Willemsen egy úr egy percben. A mai szavazás egy klímáról szóló szavazás. Egy akut klímaválság közepén vagyunk, és a kérdés most valójában az, hogy akarunk egy klímaváltozás mérsékelő politikát, vagy nem. Hallottuk a választ von der Leyen asszonytól a mai napon. Ő, ő, ő, ő, világos nemmel válaszolt von der Leyen asszony nemmel válaszolt. 50%-ot említett 2030-ig, ami a csökkentés lenne, ez nem elegendő ahhoz, hogy elkerüljük a klímakatasztrófát. Az 55% sem lesz elegendő egyébként. Azt gondolom, hogy lépnünk kell, és most kell lépnünk. Ezért eh, nem szavazom meg von der Leyen asszonyt, eh, és mindenkit felszólítok, aki a klímaváltozás kérdésével foglalkozik, hogy tegyen úgy, mint ahogy én teszem. Mert a klímaváltozás most folyik, és lépnünk kell. És egy néhány nem szavazat a mai napon azt jelenti, hogy lépünk. szavazzunk tehát a klíma mellett, és szavazzunk amellett, hogy elkerüljük a klímakatasztrófát, és ne szavazzunk a mai napon von der Leyen asszonyra. Köszönöm szépen. Szincsics úr, másfél perc. Gospođa von der Leyen. Von der Leyen asszony, szeretném megkérdezni öntől, hogy az Európai Unió, amelyben ilyen körülmények uralkodnak, vajon túléli majd a következő gazdasági válságot? Ön képviseli mindazt, ami problémás Európában, ön képviseli a centralizációt, a demokrácia deficitet, azt a, demokrat, azt a hegemóniát, amelyet a központ a periféria felett gyakorol. Beszéljünk a centralizációról. Néhány nappal ezelőtt Olaszország megkapta a hetedik EP eh, e elnökét, gratulálok e- egyébként Sassoli úrnak is. Németország, Franciaország is többször adott már EP elnököt, miközben 15 perifériához tartozó ország, beleért a Horvátországot is, még soha nem adott EP elnököt az Európai Parlamentnek. Hasonló a helyzet az Európai Bizottságban is. Mikor érkezik el végre az az idő, hogy Horvátország, Málta, Szlovákia, vagy bármelyik eh, másik kis ország megkapja az őt megillető részt, a fair share-t. Hát szerintem soha. Ön idejött elénk, és nem, mégsem legitim jelölt. Milyen választási folyamatban lett ön jelölt? Mikor mutatta be a programját a választóknak? Mikor állt a választók elé? Mikor nyelte el az ő legitimitásokat? Nem demokratikus ez a folyamat zárt ajtók mögött született alkorról van szó, szó, a régi rendszert képviseli. A régi tagállamok megállapodtak, Franciaország megkapja a központi bankot, és így tovább. A periféria viszont megint csak itt áll üres kézzel. Ön Szíriáról beszél, arról, hogy befogadott az otthonába egy szíriai fiút, minden tiszteletem az öné, Másrészt arról beszél, hogy szükség van a NATO-ra, NATO egy olyan imperialista szervezetre, amely a békétlenséget szítja. Ilyen körülmények között azt hiszem Horvátország nem igazán támogathatja az ön jelölését, nem tisztességes az ön jelöltsége, én nem fogom önt megszavazni. Mi Michel valamilyen szó, kettő percben. Tisztelt elnök asszony, Fandelejön asszony, Franciaországban, aki azt írta, hogy bátorság kell ahhoz, hogy kimondjuk a gondolatunkat, és még több bátorságra van szükség ahhoz, hogy lássuk, hogy mi áll előttünk. Mély válságban él most az Európai Unió, gazdasági kihívás áll előttünk, migrációs kihívás, nagy erők állnak előttünk, úgy tűnik, hogy ők irányítják a világ történelmét. Ez a helyzete a jelenlegi civilizációnak. Csak egy eszköz van arra, hogy a szkepticizmus felszámoljuk. Újra kell indítanunk Európát, amely az európai népeket szolgálja, és nem engedi meg, hogy újra válság alakuljon ki. A globalizációs egyensúlytalanságokat nem engedhetjük meg, hogy elfogadjuk, hogy szolgáljuk. A termelési kapacitásunk meg kell, hogy a fogyasztásunknak. Támogatnunk kell a gazdákat. Sajnálatosnak tartom, hogy nem beszélt erről többet. A mezőgazdaság az Európai Unió első számú szakpolitikája, és a néppárt részéről soha nem fogjuk azt megengedni, hogy ez megváltozzon. Nem akarjuk elfogadni azokat az egyensúlytalanságokat, amely ökológiai válsághoz vezet. Európa valóban hozzá kell, hogy járuljon a szénfelhasználás felszámolásához, és az export témára is ennek igaznak kell lennie. A migrációs válságról is kell, hogy beszéljünk. A földkéri tengerben minden egyes haláleset tragédia, de minden egyes tragédia egy dologból származik, a lehetetlenségünkből. Túl sok ember vállal nagyon nagy kockázatot azért, hogy Európába eljöjjön, mert tudják, hogy ahhoz, hogy itt meg letelepedhessenek, az egyetlen lehetőség, hogy illegális módon érkezzenek meg. Meg kell erősíteni Európa külső határait, humanit módon kell, hogy föllépjünk. Befogadásra van szükség, de nem szabad elszenvednünk ezeket, ezt a nyomást. A, szoci, a társadalmak egyensúlyát kell, hogy szolgáljuk. Csodálatos civilizációt örököltünk. Von der Leyen asszony, meg kell mentenünk a jövőt. És a következő öt év nagyban eh, ezt kell, hogy szolgálja. Nyílt szemekkel és eh, tágra nyílt szemekkel fogjuk eh, nyomon követni az ön fellépését. Igen, tisztelt kollégák, von der Leyen asszony. Az európai választás eredménye Hollandiában azt jelentette, hogy óriási részvétel volt, a legnagyobb valaha viták folytak az európai csúcsjelöltek között a tévében, viták folytak mindenhol. Az egészet áthatotta valahol az optimizmus, és az emberekben az volt az érzés, hogy befolyásuk van arra, hogy ki lesz az új elnök az Európai Bizottságnak. Úgy tűnt, hogy tényleg egy nagy lépést teszünk. Mi csak egy csúcselőtet tudunk támogatni, mint ahogy öt évvel ezelőtt ezt tettük. A választás megtörtént ezek után, és megkezdődött a tombola aztán valamikor a kalapból előhúzták az nevét az Európai Bizottság elnökeként. Hollandiában gyakran azt halljuk, hogy miért szavaztunk. Az emberek úgy érzik, hogy becsapták őket, és érthető ez az érzés. A tanácsban a csúcsjelölti folyamatot, eljárást megölték, kinyírták. Többek között Orbán tette ezt. A lengyel és a magyar kormány az ön ön nevét politikai győzelemként ünnepli. Ez nem az ön hibája természetesen, de nagyon fontos éppen ezért, hogy itt a vita során állást foglaljon egyértelműen a jogállamiság kérdésében. Tehát a kérdésem az, hogy támogatja a hetedik cikk szerinti eljárásokat, amelyeket elindítottak a magyar és a lengyel kormány ellen az elmúlt években, mert ezt nem lehet megkérdőjelezni, ez nem lehet kétséges. Amit elhangzott eddig, az azt mutatja, hogy hosszú utál előttünk, hogy demokratikussá tegyük Európát. Tehát erősebbé kell válnia önnek is, meg nekünk is. Tehát von der Leyen asszony az önbeszédében sok pontot hallottunk, amely progresszív volt és haladó és vonzó. Ha önt megválasztják, akkor tudjuk megadni önnek a támogatást, ha egy szociális és zöld Európát kíván kialakítani. rísz egy, Rízasszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Van asszony, üdvözlöm itt az Európai Parlamentben. Nagyon sok minden elhangzott már, migráció, klíma, jogállamiság, a politikánk, a nagyon fontosak, és a nemzeteket kell, hogy szolgálják. Rendkívül fontos ez a ma délelőtti egyeztetés. A, meg, a bizalmat kell, hogy megkapja részünkről, és ezt követően pedig az állampolgárok részéről. Van der asszony nagy felelősséget fog vállalni. A tanás részéről ugye három napig folyt az egyeztetés, és örülünk annak, hogy formálisan vállalásokat tett a reform tekintetében a jövőbeni munkákra vonatkozóan. Úgyhogy távirati stílusban a közös agrárpolitika tekintetében nagyon diszkréten fogalmazott, hogy ezt az eufemizmust használjam, aztán a mesterséges intelligencia, robotika, iparpolitika, mit ajánl ön azért, hogy az európai bajnokokat tudjuk szolgálni? Aztán pedig mostanáig nem hangzott el, itt kettős kihívás áll ön előtt, ön nő és ön orvos. Ennek örülök, van der Leyen asszony. Lehet, hogy nem tudja, de az egészség, és elnök asszonyhoz is szólok, az egészség területén hatalmas vála, kihívások állnak előttünk, a járványok nem ismerik a határokat, aztán az oltási téma, oltás ellenesek, szeretnénk majd erre, hogy reagáljon, és mindenképpen a támogatásunkat megkapja. Hatala asszony, egy perc. Um, Köszönöm szépen. Van der Leyen asszony. Örülök annak, hogy a politikai irány mutatásaiban azt mondja, hogy a kereskedelem nem lehet öncélú, én öncélú a európai jólétet kell szolgálnia, valamint az értékeink exportálását a világban. Mindannyian tudjuk azonban, hogy azáltal, hogy termékeket importálunk, sokszor emberjogi jogsértéseket, modernkori rabszolgaságot, a fák kivágását importáljuk azáltal, hogy textíliákat, csokoládét és más hasonló termékeket fogyasztunk. Támogatná azt, hogy az európai vállalkozások számára megfelelő szabályokat szabjunk azért, hogy az etikátlan ellátási láncokat megszakítsuk. Egy másik kérdés. Észak-Európából érkeztem. Szeretném önt emlékeztetni arra, hogy az éghajlatváltozás legdrámaibb következményei a sarkvidéken érezhetők. Az ön programja meg sem említi a sarkvidéki területeket. A kérdésem az, hogy a sarkvidéki politikát sarkvidéki területek politikáját prioritásként kezeli -e majd a bizottságban. Berg úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök, úr, elnök asszony, tisztelt kollégák, kedves miniszterasszony. Újonnan megválasztott képviselőként Meglepett engem az, hogy hogyan választják meg az Európai Bizottság elnökét. Sajnálatosnak tartom, hogy az európai polgárok, választók véleményét sokszor semmibe veszik, és zárt ajtók mögött születnek fontos döntések. Ez rombolja a bizalmat. Azonban szeretnék mégiscsak konstruktívan hozzászólni a vitához. Az aggájaim a belső biztonságra és a határvédelemre vonatkoznak, különösen a nemzetközi iszlamista terrorizmus jelentette veszélyre láttuk, hogy milyen biztonságpolitikai kihívásokkal kell szembenéznünk az úgynevezett nyitott ajtók politikája miatt Németországban és más európai országokban is. És tudjuk azt is, hogy milyen jelentős terheket jelent mindez a rendőrség és a védelmi erők számára, amelyek a megszorítások áldozataivá váltak korábban. A kontrollálatlan bevándorlás és a támadások veszélye miatt, gondolok itt Anis Amrira és másokra, azt attól tartok, hogy csak még növekednek a biztonsági problémák és kockázatok. Remélem, hogy ön, von der Leyen asszony, biztosítani tud minket arról, hogy a biztonságról szóló, beszédének a biztonságról szóló része nem csak írott malaszt marad. Kanko asszony, egy perce van. Jó reggelt kívánok! A Szita Kanko vagyok. Higgy gyerek, hit testvér egyike vagyok, akinek egy olyan anyától, akinek menekülnie kezdett, kellett, amikor vállásra került sor amikor az utolsó gyerek született nála 37 éves volt, és nekem egyetlen gyermekem van, én választottam ezt a gyermeket, de azért is, mert sok nagyon bonyolult sokak számára, akik a nemi szerveit csonkítják, hogy szüljenek. Éppen ezért felteszem egy kérdést, egy emberként, nőként, egy olyas valakiként, aki nem tudott elmenekülni ezzel a sors elől. Európában becsukjuk a szemünket, amikor az iszlám állam gyermekeket rabolt el, és ölt meg, és erőszakolt meg igen, és lezárjuk az európai talajt. Tehát 500 ezer olyan ember van, aki a csonkítás következményel kell, hogy együtt éljen ezek bűncselekmények, amik itt történnek, a szegregáció, az iszlám radikalizáció, ez rossz hírt jelent az európai értékek számára. Hogyan tud élni majd a lehetőségeivel, hogy megvédje az összes nőt, függetlenül attól, hogy milyen hagyománytagja vagy valláshoz tartoznak. Az emberi jogokra vonatkozó megállapodás első cikke ezt írná elő. Nyilvánvalóan az ön szerepe óriási lehet, és hogyan tudjuk a szubszidiaritást tiszteletben tartani. Madam Aubrey, for what... Aubrey asszony egy percben. Madame von der... Van der Leyen asszony több mint 500 millió európai polgárnak, akik nem választották meg, mit fog mondani? Hogy, mi az ön legitimitása a klímaválság, az egyenlőtlenségek válságával szemben? Továbbra is azt fogja mondani, hogy üresek a kasszák, mint ahogy az előnyei mondták. A közszolgatásra a környezetvédelmi átalakításra pénzre van szükség. Adó paradicsomokat is szeretném említeni. Több mint 800 milliárd euró. Ez az a csekk, amit az Európai Unió minden évben aláír a Google számára, az Amazon számára, más nagy cégek számára. Az európai állampolgárok fizetik ki ezt az árat. Ahogy Viktor Hugo mondta, a szegények pokla a, ezen alapul a gazdagok paradicsoma. Von der Leyen asszony, ő lesz az elnök asszony, és nem szólt semmit az adóparadicsomokról, az európai adóparadicsomokról, például Luxemburgról vagy Máltáról. Ön az ő jelöltjük, Van der asszony, nem a mi jelöltünk, nem az európai népek jelöltje. Sem a gazdagok, sem a szegények nem fognak hinni önnek. Erre a haragra kell, hogy választ adjon. Itt van ez a csekk, ezzel szemben mi inkább a semmit választjuk, mint hogy önt megszavazzuk. For one and a half minutes, Mr. Nikolaou Alavanos. Nikolaou Alavanos következik másfél percre. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy a bizottsági elnök megválasztása egy verseny eredménye az Európai Unióban. Az Európai Bizottság függetlenül attól, hogy kivezeti, mégiscsak az EU stratégiáját határozza meg. A monopóliumok nyereségének biztosítása, a sugorkoma politika, a munkavállalók jogainak lábbal tiprása, ezt láthatjuk. Emellett a szuverén jogokat is megsértük. Görögországban hatalomra került a neo, neodemokratia, és most az eurócsoport ismét fokozottan foglalkozik az euró, a görög gazdasággal. Úgy gondolom, hogy az eurócsoport és a bizottság újra és újra azt követeli, hogy 3,5%-os növekedés valósuljon meg Görögországban, mégpedig a megszorító politika keretein belül. Továbbra is nagyon nehéz körülmények között élnek a görög munkavállalók. Úgy gondolom, hogy ezek a, ezek a döntések, amelyeket felsoroltam, adják a neodemokratia kormányzásának alapját. Nagyon kemény intézkedésekről van szó, amelyek a polgárokat érintik. Privatizáció, növekvő kommercializálódás az oktatás területén például fontos, hogy ebből mindenki levonja a következtetéseket, a munkavállalóknak meg kell szervezniük magukat, Görögországban és Európában is követelniük kell jogaik érvényesülését. Tajáni úr, két perc. Köszönöm, elnök asszony. Ön Európa jövője számára felállított egy politikai képet, ami nagy részt osztható. Hogyha a munkanélküliség ellen fel akarunk lépni, akkor egy valós gazdaságpolitikára van szükség, amely a valós gazdaságot szolgálja. Iparpolitikára van szükség európai szinten, aminek a célja, a az, hogy a, mint ahogy a környezeti eh, célokra is egy igaz, a 20%-a a GDP-nek az iparból, mezőgazdaságból kell, hogy származjon, származon. Eh, Makro főigazgatótól és ön is azt kérem, hogy a Small Business Act végrehajtását erősítse meg a KKV támogatása érdekében. Azt kérem, hogy támogassa az iparunkat a kínai érdekekkel szemben. Antidömping szabályokra van szükségünk, amelyek nagyon komolyak és hatásosak. Föl kell lépnünk az óriás webcégek ellen, ugyanúgy kell, hogy fizessenek adót, mint a többi cég. Meg kell erősíteni a mezőgazdasági politikát is. A kap költség keretének a csökkentése hibás. Az ipar és a mezőgazdaság két alapvető eszköze annak, hogy munkahelyet teremtsünk Európai Unióban. Aztán a hitelekhez való hozzáférés. A bankunió területén előre kell lépni, tőkék bankjait kell, tőkepiacot kell erősítenünk. A migráció témájában azt kérem, hogy gondolja végig azt, amit az Európai Parlament is meg, meg is szavazott, több pénz az afrikai terv számára. 50-100 milliárdra van szükség. 2050-ben 2,5 milliárd afrikai lesz. Ha ma nem avatkozunk be, nem lesz elégséges a Frontexes határőrség. Valós stratégiára van szükség, afrikai befektetésre, klímaváltozás elleni harcra, harcolni a szegénység ellen, a terrorizmus ellen. Hogyha Európa nem lép, akkor több millió ember, nem több ezer fog megszállni minket. A következő Európai Bizottságnak nagyon sok feladata van ebben a témában. A jogállamiság témájára szeretnék rátérni, nagyon helyesen beszélt ezzel kapcsolatban. 21 hónap telt el Daphne Galicia Máltai újságíró meggyilkolásától, és még mindig nem tudjuk tudjuk, hogy ki volt a megbízó. A jogállamiságot mindenhol meg kell, hogy védjük, védenünk kell a szabad véleménynyilvánítást. És az unión kívüli országokban is gondoljunk Venezuelára, ahol több millió európai származású olasz, spanyol, portugál és német személy él, aki továbbra is szenved a diktatúra miatt. Ebből a szempontból is az Európai Bizottságnak, ahogy a parlament ezt megtette, meg kell, hogy hallatnia kell a hangját. Mi az értékek közössége vagyunk. Ön ezt megerősítette, úgy gondolom, hogy a következő öt évben ebben az irányban kell erről lépni. One and a half minutes. Másfél percben, Gájer úr. Elnök asszony, igen, tisztelt von der Leyen asszony. Egyszerűen el kell ismernem, hogy a frakcióknak küldött levelében számos követeléseknek eleget tett, számos pont, ami mi miatt harcoltunk a, a választási kampány során, azt ön is elfogadta például a munkanélküli biztosítás, ami ellen az ön pártja szenvedélyesen harcolt. Örültem volna ennek, hogyha nem gyanítanám, hogy a tárgyalások során az önök ígéretét a tagállamok annyira leminimalizálják, hogy nem is fog működni. Tehát éppen ezért némileg szkeptikus vagyok, amikor az ígéreteit hallom. De természetesen hát lehetnék bizalommal ön iránt, de vannak alapvető és intézményi érvek, amelyek ez ellen szólnak. A választási kampány során egy holland, Franz Timmermans mellett harcoltam, aki a csúcsjelöltünk volt, és ott is voltak közös célok, nem az állampolgárság számított a választóimnak azt ígértem, és valamennyi szociáldemokrata jelölt ezt tette a szociáldemokraták érdekében, hogy csak egy csúcsjelöltet fogunk megválasztani, és mi 16-an azt mondjuk, hogy betartjuk az ígéretünket. Sokan nem csak itt a házban a csúcsjelölti rendszert dicsérték és jónak tartották. Ma az az érzésem, hogy amit látunk, az az, hogy eltemetjük a csúcsjelölti rendszert. Ezért a kérdésem az, hogy ön hogyan tudja a garanciát megszerezni az Európai Tanácsról, hogy ez nem így történik. Köszönöm. One minute, madam. Egy percre Cseh asszonynak adok szót. Thank you. It is a great honor and a great... Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés és nagy felelősség számomra, hogy itt, hárta, itt állhatok az európai demokrácia szívében, és nem csak megtarthatom az első hozzászólásomat itt a plenáris ülésemet, hanem plenáris ülésen, hanem az első vagyok, aki a pártom részéről is hozzászólhat. Magyar képviselő vagyok, egy csodálatos országról van szó, amelyről sokan csak akkor hallanak, amikor jogállamiságról és a civil szervezetek megzállásáról van szó. Tudom, hogy sokaknak elegük van ebből, magyarként nekem is elegem van ebből, mert ez idáig az európai vezeté- vezetés nem foglalkozott Orbán Viktorral, aki egy populista. Ennek meg kell változnia, harcolnunk azok ellen, akik az uniónkat szét akarják verni, és biztosítanunk kell, hogy Európa értékek közössége maradjon. Európának egységesnek kell maradnia és biztonságosnak, ehhez pedig vezetésre van szükség. Meg kell védeni az európai demokráciát, és tettekre van szükség, nem szavakra. Az Európai Bizottságnak pedig konkrét tetteket kell tettekkel kell előállnia, és garanciákra van szükség a jogállamiság védelme érdekében, hiszen ma az európai Európaért való kiállás azt jelenti, hogy a status quo-t védjük, de ez nem elég, igazi változásra van szükség. Madam Vana, for one minute. Vana asszony egy percben. Sie haben heute sehr viel vom Frieden in Europa gesprochen. Békéről beszéltek Európában. Én saját magam egy katonai szempontból semleges országból, Ausztriából érkeztem, és egy olyan unió mellett, amely egy hadsereget, ahogyan ön nevezi, európai hadseregként hívja, nem nagyon tudok támogatni. A védelmet nagyon sok európai polgár nem tekinti prioritásnak, hanem a szociális kérdéseket, az egészségügyet, a képzést oktatást látják többségében elsődleges feladatunknak, illetve hogy az Európai Uniónak humanitárius, diplomáciai úton kellene megoldania a válságokat világszerte, nem pedig katonai úton. Ezért nem tartjuk helyesnek azt, hogy növeljük az Európai Unió védelmi kiadásait a katonai alapokon keresztül, amikor eközben hiányzik a klímapolitikára szánt pénz milliárdos nagyságrendekről beszélünk itt. A kérdésem az, hogy ön bizottsági elnökként valóban fel tud-e lépni hitelesen egy védelmi politika mellett, a kiadások növelése mellett e tekintetben, amelyek tulajdonképpen a, a klímapolitika rovására mennek. Köszönöm. Mr. Fest, one minute. Fest úr, egy perc. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Köszönöm szépen az expozéját is. Azt hiszem, hogy látja most már ön is itt több felszólalásból, hogy ön nem a helyes jelölt erre a posztra. Egy áll, állítólag konzervatívból tulajdonképpen liberális zöldé konvertált, konvertált, tehát ez egyfajta opportunista, mindenfélét ígért, gender policy, klímapolitika, a gyermekek és a osztály a kkv erősítése, tehát tulajdonképpen olyan, mintha a zöldek liberálisok politikájának a trivialitásait kívánná középre behúzni. Az ön pozícióját nem tudjuk támogatni, tulajdonképpen tartalmilag nem szól semmiről az önprogramja. Nálunk itt az identitás, a haza szeretete fontos. Önnek ez az egész csak egy új posztról szól, egy új európai trófeáról, lehet, hogy új szolgálati kocsit kap, ehhez kap jogot, ennyiről szól. A kérdés az, hogy mit is szeretnénk. Azzal az expozéval, amit ön itt tartott, mindenkit csak óva tudok inteni attól, hogy nehogy megszavazza önt a bizottság élére. Köszönöm. Church. Tercs úr, egy percre. Nagyon szépen köszönöm a szót. Von der Leyen asszony. Nagyon aggódunk, el kell, hogy mondjam hiszen megalapíthatjuk, hogy igazából semmilyen különbség nincs Timmermans jelölt és von der Leyen jelölt között. Sajnos ezt kellett megállapítanunk ma délelőtt. Megpróbált főleg a baloldalnak udvarolni, a szociáldemokratáknak, a zöldeknek, elmagyarázta, hogy milyen projektet szeretne szorgalmazni. Azonban nem mondott sokat. Rengeteg kihívással szembesülünk nagyon jól tudja, hogy ismét határvonal húzódik a jobb oldal és a bal oldal között. Ez a határvonal nem új. De volt egy olyan érzésünk, hogy megbünteti azokat, akik olyan kormányzatokat mernek választani, amelyek maguknak nem tetszenek. És ezeket az embereket igazából nem veszi figyelembe azért, mert ezeknek az embereknek az ízlése nem egyezik az önök ízlésével. Tehát őket büntetni kell. Timmermans úr és ön ugyanaz. Egyik 19, másik egy hiány 20. Azt mondta, hogy mindig azokat képviseli, akik az egységet szeretnék. Azonban az egységet, az veszélyezteti a legjobban, hogy ilyen határvonalakat húz. És ezek a határvonalak pedig nem szolgálják a demokráciát, sőt, a demokrácia ellen vannak. Köszönöm szépen, Gyöngyös egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sokan úgy gondolták, hogy a Brexit lecke és tanulság számunkra, az európai politikai elitnek, hogy jelzi, hogy szükség van a váltásra az európai polgárok nem igazán elégedettek a nem átlátszó döntéshozatallal itt és az egyéb európai intézményekben. Von der Leyen asszony arra utalt, hogy szeretné erősíteni a spitzenkandidát rendszert. Ez ironikus volt, sőt azt mondanám, hogy cinikus. Hiszen pont a spitzenkandidát rendszer megkerülésével került ide nem volt megfelelő a spitzenkandidát rendszer, de megfelelő irányba történő lépés volt, hogy egy demokratikusan megválasztott testület válassza meg a bizottság elnökét. Az, hogy maga itt ül, az azt jelenti, hogy az Európai Unió vezetői nem tanultak a korábbi hibáikból, és semmi vették a parlament döntését. És akkor most csodálkoznak, hogy itt az euroszkepticizmus, ne legyen meglepve. Az európai polgárok nagyon csalódottak, és demokratikusabb, hitelesebb és átláthatóbb Európai Uniót szeretnének. Von der Leyen asszony nem az ön hibája, de sajnos ön is hozzájárult ehhez a csalódáshoz. Éppen ezért úgy gondolják itt nagyon sokan, hogy maga elfogadhatatlan. Köszönöm. Rangel, two minutes. Rangel képviselő két percben. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Először is Szeretnék gratulálni von der Leyen asszonynak ezen nagyon hatásos beszédéért, amely inspiráció számunkra a meggyőződésünk és az EU iránti hitünk szempontjából. Mindenképpen ön hozzájárul ennek a megerősítéséhez. Lenne egy észrevételem, ön orvos és az egészségügyi kérdések aggasztják. Fontos, hogy a rák elleni harcban erősek legyünk. Ön erre most nem tért rá. Azt remélem, hogy az Európai Bizottság a rákkal kapcsolatos kezdeményezést tovább viszi. Lenne egy kérdésem is. Egy olyan kérdés, amelyet eddig senki nem tett fel. Egy mondat vonatkozott erre az önbeszédében. A több éves pénzügyi keretről beszélünk 2021-2027-es időszakra vonatkozóan. Csak gyorsan érintette ezt a beszédében. Hogyha megnézzük a kohéziós politikát, a bizottság javaslata igazságtalan. Nézzük meg Olaszországot. Európa közepén 6%-os a kohézió, Horvátországban 16, Finországban messze az Európai Uniós átlag fölött vannak 5, 5%. Litvánia 23%. Itt szomszédos országokat hasonlítunk össze a bizottsági javaslat alapján a kohéziós stratégia nem igazságos. Ennek az az oka, hogy ezt az 5%-ot kivették a kohéziós politikai költségvetésből, mindenféle konkrét ok nélkül. A kohéziót és a szociális alap miatt tovább szenvednek a legszegényebb területek. Nagyon sok prioritás van az EU számára, ezt tudom. Von der Leyen asszony, a kohézió és a konvergencia alapvető jelentőségű ahhoz, hogy egységet tudjunk létrehozni. Hogyha nem vizsgálják felül az MFF-t, az Európai Parlament által elfogadott vonalak mentén, akkor problémák lesznek a kohézióval, az egységgel, és különbségek lesznek a tagállamok között. Guillaume képviselő egy percben. Von der Leyen asszony nagyon ügyes beszédet tartott, nagyon sok mindent kipipált, de mindent nem hiszen nagyon sok kérdésről kell beszélnünk, MFF, mezőgazdaság, és semmilyen statisztikai adattal nem szolgált. Tény, hogy rendkívül nagymértékben vitatható az önjelölési módszere, és a tagállamok egy része nem támogatja önt ebben a jelölésében. A tanács nem vette figyelembe a polgárok szavát, a polgárok a spicenkandidát rendszer alapján szavaztak. A tanácsban a különböző játszmák miatt egy kisebb európai partnerré vált ön. Az ön beszédéből hadd emeljek ki néhány elemet. Ami a migrációs és menekültügyet kérdezi, illeti, nem elég megreformálni a menekültügyi csomagot, hiszen azt már rendkívül sokszor megreformálták, mostanra már olvashatatlanná vált. Én azt kérem, hogy a tengeren egy nagy mentési műveletet tegyen lehetővé, és ezzel megvédhetnénk a tanács hitelét is, hiszen ez az, ami hiányzik az önbeszédéből. Az, hogy ön ott lesz, és küzdeni fog, és megváltoztatja az Európa irányt. Köszönöm szépen. Féderlei képviselő, egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Von der Leyen asszony, el kell, hogy mondjam, hogy van néhány komolyabb kritikus megjegyzésem önhöz. Kritikusan fogadtam a jelölését, kritikusan fogadtam azt, hogy a bizottság elnöke legyen. De az Európai Parlament tagjaként, a svéd szavazók képviselőjeként jobban örültem volna, hogyha egy demokratikus jelöltet választhatunk meg, akit demokratikus módon jelöltek. De azt viszont köszönöm, hogy elutasítja a populizmust Európában. Ezért fogok magára szavazni. Fontos az, hogy a parlament milyen szerepet játszik. Hogyha visszatekintünk öt évvel, akkor nem hinném, hogy itt valaki Juncker ellen felszólalt. Valaki kritizálta, hogy Junckert nem demokratikus módon jelölték. De azóta megváltoztak a mechanizmusok. Tehát például olyan témák kerültek szóvá, mint az állati jólét. Öt évvel korábban elképzelhetetlen volt. 80 százalékos többséget kapott a plenárison, például az állati jólétről szóló törvény. Köszönöm. Köszönöm. Scott Cato képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unióból történő brit kiválás egy katasztrófa lenne. Remélem, hogy az Európai Unió képes lesz megadni nekünk a lehetőséget, hogy valamennyire menteni tudjuk a menthetőt ebből a borzalomból. De nagyon fontos az, hogy mit értünk el itt. A zöldek számára nagyon fontos volt például az, hogy megvédjük az élővilágot, a habitátot, a növényeket, az állatokat a demokrácia tekintetében látjuk azt, hogy a szélső jobb és néhány közép kelet-európai ország semmiben nem veszi a demokratikus szabályokat. Reméljük, hogy az európai többséget fogja képviselni, nem a szélső jobb oldalt, és ezt a zöldek is el tudnak fogadni. Köszönöm. Köszönöm. Anderson képviselő egy perc. Anderson képviselő nincs. Good morning. Jó reggelt. Miniszterasszony, rövid leszek. Igazából rossz ember a rossz helyen. Teljesen mindegy, hogy minek is nevezzék ki. Már családügyi miniszterként is csődöt mondott elszórta az adópénzeket, igazából a családügyi minisztériumot reklámügynökségnek használta, utána védelmi miniszter lett. Mi lett ennek az eredménye? Teljesen demoralizált katonaságot hagyott, teljesen csalódott katonákat, kiherélte a Bundeswehrt, és ehelyett viszont a gyermekgondozási lehetőségeket tette előtérbe, és a Bundeswehrből egy bölcsödét csinált. Tehát sok sikert kívánok a megválasztásához, és remélem, hogy ezt a romboló tevékenységét itt is folytatja majd, hogy szétrombolja ezt itt. De remélem, hogy tudomásul veszi azt, hogy nem mindenki szereti. Igazából volt CDU szavazóként azt mondom, hogy előbb rohadjon le a kezem, mint hogy magára szavazzak. Köszönöm. Honorevole Van Orden, prego, un minuto. Van Orden képviselők abszolút, egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A politikai projekt, amelyhez ragaszkodik a stratégiai autonomitás, illetve az európai hadsereg, nem, nagyon nem tetszi, ez csak a, a NATO-t fogja oldalra állítani, és szembefordítja velünk az egész világot. Természetesen az, hogy a brit embereknek azon döntését, hogy elhagyják az Európai Uniót, és ennek ellenére szorosan kíván együtt működni velünk, ez üdvözlendő. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy más nem kínál, csak annyit, hogy kiterjeszti a határidőt. Fontos lenne a befolyását latba vetni, hogy értelmezhessük ezt a megállapodást. Nem hiszem, hogy ez túl sokba kerülni, túl sokba kerülne, tulajdonképpen minden lehetséges még. Október 31-én el fogja hagyni Nagy-Britannia az EU-t. Nagyon fontos lenne a pozitív kapcsolatok, főleg a jövőre nézvés történő megerősítése. A brit emberek szeretnék a saját határaikat is kontrollálni, és a saját törvényeik szerint élni. Köszönöm. Holákusics képviselő következik. Köszönöm. A fejlődés alapja tulajdonképpen eh, ugyanúgy, mint ahogy az EU jövőjének eh, záloga a jogállamiság és az egyenlőség. E kettő úgy jelennek meg, ahogyan eh, megválasztjuk az európai parlamenti képviselőket. Nagyon sok olyan poszt ment Németország irányába, amely vezető posztot jelent. Horvátországnak egyetlen egy sem jutott. Miközben a szabályok szerint földrajzi megoszlást is figyelembe kellene venni ezen vezető posztoknak a kiosztásánál. Ez pedig egyszerűen nem elfogadható. Ott van tehát Németország, amelynek 20 fő posztja van, amelyet abszolút szemben megy a szabályokkal. Ezen felül a, egy olyan elnököt kellene megválasztanunk, a, amely, aki ugyancsak Németországból érkezik. Ez megint csak nem elfogadható, mert ez egyenlőséget nem mutatja meg. Köszönöm. Lange képviselő. Köszönöm. Hollandiában eléggé világos volt, hogy a konstruktív közép, amely át kellett, hogy vegye a felelősséget, hogyha azt szeretük volna, hogy tovább működjön Európa. Azt hiszem, hogy a jelölt asszony elegendőt hallott erről. Hát e tekintetben valahogy a tervek nem teljesen egyértelműek, de úgy tűnik, hogy az egyensúly az megvan. Hallottunk most arról, hogy önt hogy jelölték, de a parlament, ez a tisztelt ház, saját maga is kritikus kell, hogy legyen, hiszen egységről beszéltünk, viszont ezt az egységet nem tudta fölmutatni a parlament a választásokat követően. Ha a csúcs jelölti rendszer, a Spitzenkandidát rendszer úgy zajlik, hogy a legnagyobb frakció jelöltjét nem fogadják el, és aztán úgy gondolják, hogy majd a másodikat valahogy köröztül mm, boxolják, hát ez egy nagyon naív elképzelés. A demokrácia, a transzparencia és egy erős európai parlament, ezek mind nagyon-nagyon fontos aspektusok. Az, hogy hogyan működött mindez, az problematikus. Orbán és Macron eléggé ö, szaftos kombinációit európai szinten, Viszont óriási a kár, ami a tanácsban történt, és ezt majd 2024-ig kell megpróbálni kiigazítani. Simon Veit említette a jelölt asszony az expozéjában. Ő volt az első női vezető az Académie Française jelöltjeként, és amikor őt megválasztották, egy kardot kapott, ezen 78561 volt belegravírozva, ez volt az auschwitz számsorozata. A kérdésem az, hogy miért is van akkor szükség Európára, és miért kell érte küzdeni, harcolni. Azt hiszem, hogy pont a francia hármasság, ugye az egység és a diverzitást is ide emelve azok a az értékek, amelyek bennünket kellene, hogy vezessenek. Felül kell emelkednünk a frusztráción, illetve az abbéli érzetünkben, hogy csalódottak vagyunk, hogyha háttérfolyosókon zajlanak a, a, az alkuk, a megállapodások. Köszönöm szépen. Bonafé asszony következik egy percre. Elnök úr, Szeretnék egy kicsit hátralépni. Tavaly májusban a parlamenti választások során, amikor a nacionalista pártok arra építettek, hogy Európa összeomlik, azt kell, hogy mondjam, hogy mostanáig nem sikerült elérni a céljukat. Az európai polgárok továbbra is hisznek Európában. Von der Leyen asszony, ezért kérjük öntől, hogy feleljen meg ennek az elvárásnak, ezt a célt szolgálja. Erős, Innovatív Európára van szükségünk. Például az, hogy most először legyen nő az Európai Bizottság élén, egy ilyen jelzés lenne. Tehát mi erős Európát, szolidáris Európát kérünk, amely nem kerüli ki a kihívásokat, és foglalkozik azokkal, akik a sorsuk margójára kerültek. Egy olyan fejlesztési modellt kérünk, amely egyértelműen a környezettel foglalkozik. Tudjuk, itt magunk is láttuk, hogy milyen korlátai vannak ennek, nem korlátokról kell beszélni, hanem lehetőségről, olyan lehetőségről, amely a fenntartható növekedést szolgálja. Vannak, akik azt mondták önnek, hogy ezt a kérdést figyelmen kívül hagyja. Mi olyan Európát akarunk, amely nem hagyja figyelmen kívül a nacionalistákat, de közben olyan irányt mutat, amely több Európát épít. A migrációval kapcsolatban itt a parlamentben már léptünk, módosítottunk a Dublini rendszeren, és a következő bizottság lépése és iránya fontos, hogy ez legyen. Mi is ebben az irányban folytatjuk tovább a munkánkat. Serencova képviselő egy percben. Elnök jelölt asszony, 15 évvel ezelőtt a közép-európaiak az európai projektbe bekerültek, és bíztak ebben. Mostanra ez a bizalom megrendült. Sokan a múltban olyan javaslatokat tettek, amely miatt megosztottá vált kelet és nyugatkozott Európa. Egységes piac, termékek fent, ö, élettartama, ö, munkaügyi kérdések. Rendkívül fontos, hogy az új bizottság más, új megold, megközelítést alkalmazzon. Fontos, hogy az EU visszakapja ezt a bizalmat, azon legyen, hogy megint bízzanak benne a polgárok. Fontos, hogy az EU meghallgassa a többieket, még mielőtt bármilyen javaslatot tenne a bizottság. Az, hogy a már meglévő határok a belső piacon még megvannak, ez ellen fel kell lépnie, és nem szabad új határokat létrehozni, új korlátokat létrehozni. Fontos, hogy egyenlően bánjunk a polgárokkal, a polgárok egyenlően hozzáférhessenek a munkahelyekhez és az oktatási lehetőségekhez. Elnök jelölt asszony, azt remélem, hogy ön ma megígéri azt, hogy ön minden európai polgár hangja lesz. Köszönöm. Urtasun képviselő egy percben. Köszönöm szépen jelölt asszony, a jelöltsége igazából azt jelenti, hogy lemondanak a parlamentarizmusról, lemondanak a közösségi alapelvekről, és igazából azért van itt, mert Timmermans úrt nem támogatták, és igazából nem csinált semmit a szélső jobb ellen. Nagyon sok mindent bemutatott itt nekünk, ezt kritizálták is. A bizottság egy eredendő bűnnel kezdi tehát a munkáját. És felteszem a kérdést, hogy magának jó lenne, hogyha a szélsőjobb szavazataival választanák meg? Mi azt szeretnénk, hogy ne szavaz, ne az ő szavazataival jusson hatalomra. Azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek itt egy kicsit vissza kellene vonulnia. Nem tudok magára szavazni, mert az európaiság nevében gondoskodnunk kell arról, hogy ne mindig a parlament legyen az áldozat, hogy ne mi legyünk azok, akik a lehető legrosszabb szolgáltatást nyújtják. És éppen ezért el fogom utasítani. Krá képviselő egy percre. Elnök jelölt asszony, igazából itt azt látjuk, hogy mit nem kellene tennünk. Hallgatjuk, hogy nagyon jó ígéreteket teszek a demokráciáról, a spitzen kandidátokról. Itt egy tanmese zajlik, és igazából egy túlzott tanmese. Kiváló színpadi előadást nyújtott Weber úr. Először gratulált spitzen kandidátként von der Leyen asszony nevezéséhez. És az a kérdésem, hogy egyáltalán tükörbe tud még nézni? akik egy kicsit foglalkoztak von der Leyen asszony történetével, tudják, hogy totális csődöt mondott hadügyminiszterként. A Bundeswehrben a tankok állnak, a repülők a földön vannak, semmi nem működik a Bundeswehrben. És igazából akik ezt tudják, képtelenek rászavazni. Szerintem eh, egy nagyobb időzített bombát nem is lehetne a bizottságba berakni, mint egy olyan szemét, aki minden poszton csődöt mondott Németországban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tomas így képviselő egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Von der Leyen asszony. Nagyon ambiciózus tervekről beszélt. Azonban olyan nagyon sok részletről nem hallottunk, hogy hogyan akarja ezeket megvalósulni. Én a szocialista Jugoszláviában nőttem fel, és ott is gyönyörű dolgokat hallottunk. Ott volt a szabadság, egyenlőség, testvériség, közös hadsereg, több jogot a dolgozóknak, több jogot a nőknek. És igazából ugyan ilyen dolgokról beszélt, azonban a maga vízióját nem osztják a polgárok. És nem tudjuk, hogy megkapja-e majd a többséget itt. Azonban szerintem elfelejti, hogy az összes európai posztot a régi tagállamok képviselői töltenek be, és a maga kinevezése is ugyanezt erősíti meg. Hol van itt az egyenlőség? Csak a régi tagállamok képviselői ülnek a, foga, a fontosabb helyeken. A, említette a görög filozófiát, a kereszténységet, a maga Európájának semmi köze ehhez. Akkor Russo képviselő egy percre. Köszönöm szépen. Szeretnénk a bizalmunkról biztosítani önt, van der Leyen azt mondja, ez nem megy csak úgy magától. A támogatás egyfajta fegyver is lehet. Elhangzott itt az igazságos Európa, az egyenlőség, a minimálbér felvetődött, az emberek megmentése a földközi tengeren. Igen, felelősséget kell vállalni Európának, azonban a migrációt nem lehet egyetlen országra rászuszakolni. Nekünk is, mint egyik alapító országnak újra középpontba kell helyezkednünk. Fontos a növekedés mindenki számára, de Olaszországban a fiatalok munkanélkülisége annyira magas, hogy szinte családot képtelenség alapítani. Egy olyan uniót szeretnénk, amely mindenki Európája, a halászoké, az agráriumban dolgozóké, a fiataloké, a városban élőké, a vidéki területen élőké, mindenki számára legyen adottsága, fejlődés lehetősége. Ugyanakkor az adóparadicsomokat fel kell számolni, és a mafia ellenes törvényt is végre tető alá kell hozni. Hogyha az ön javaslatai megvalósulnak, akkor számíthat a támogatásunkra, de ha ez csak pusztába kiáltott szó, és az Európai Unió továbbra is megbünteti Dél-Olaszországot, akkor az ötcsillagos mozgalomtól számítson arra, hogy nagyon komolyan fogjuk önt támadni. Tobi. Köszönöm szépen, von der Leyen asszony, remélem, hogy mindenki ugyanúgy hisz az európai együttműködésben, mint én. És reméljük, hogy támogatást kap az, amit elmondott. Hallottuk a szélső balt, hallottuk a szélső jobbot, nem fognak magára szavazni, tudjuk. De igazából ez a maga számára egy nagyon jó bizonyítvány, hogy a szélsőségesek nem fognak magára szavazni. Azt is szeretném elmondani, hogy egy kicsit szégyellem magam, hogy itt sokan ebben a házban az első nőt le akarják szavazni, akit a bizottság élére neveznek. Reméljük, hogy a nőjelölt a progresszív klímapolitikájával többséget kap az Európai Parlamentben. A klímaváltozás mellett nagyon fontos az is, hogy fellépjünk a határokon átnyúló bűnözés ellen. Támogassuk a szabad mozgást. A szabad mozgás számunkra teljes mértékben megvalósult, azonban a terroristák és a bűnözők is szabadon mozognak. Éppen ezért erősíteni kell a rendőrség együttműködést. A bevándorlás politika az egyik legfontosabb kérdés Európában. Sokkal több együttműködésre van szükségünk Éppen ezért jogbiztonságot kell létrehozzunk, és egy nagyon jól megtervezett, összehangolt bevándorlási politikára van szükségünk. Éppen ezért többséget kell kapnunk egy ilyen politikára. Végezetül pedig Európa a szabadságról szól, a vállalkozásokról szól, a biztonságról szól minden európai számára támogatjuk ma, és ö, tudja azt is, hogy nagyon nagy elvárásokkal választjuk meg. Hiszen ö, az európai problémákon együtt kell működnöm. működnünk. Köszönöm. Kál Juran képviselő, egy percre. Maria. Madam von der Leyen, first of all, I would like to thank you for today's... Jó napot kívánok! Azt szeret, szeretném mondani, hogy ugye levelet írt a frakcióknak, amelyeket jól fogadtak, és nagyon sok mindent hozzáfűzött a múlt heti vitáinkhoz, amelyeket Brüsszelben folytatnunk. Szeretném felismerni ezekben az ön elköteleződését a demokrácia mellett, a jogállamiság mellett, az emberi jogok, a fair és egyenlő Európa mellett, és a megosztottság nélküli Európa mellett. Úgyhogy várom a konkrét lépéseket az ön részéről a konkrét válaszokat azokra a kérdésekre, amelyeket itt a kollégáim feltettek önnek, von der Leyen asszony. Szeretném felhívni a figyelmét egy másik megosztó vonalra is, amelyről itt hallottunk. Öm, hallottunk a legutóbbi döntésről, amelyet a tanács hozott, és amely nagyon megosztó volt, hiszen nyugat európai országok vezetői kapták a vezető posztokat. Én nem egy olyan Európát képzeltem el magamnak, ahol nyugatra és keletre osztódik Európa posztok felosztásánál. Nem lehet ilyen módon Európát építeni. Ezért kérdezném önt, hogy ön hogy kezeli ezt a döntést? Mit fog tenni annak érdekében, hogy ez a fajta megosztottság nem énüljön el? Köszönöm. Mulțumesc, domnule președinte. Guinea képviselő. Köszönöm, elnök úr. Von der Leyen asszony. Működik a tolmácsolás? Igen. Nos, szeretnék egy a román delegáció számára fontos kérdést kiemelni. A gazdasági integráció és az adóügyi integráció nagyon fontos, hogy az eurótérségre vonatkozzon, és minden olyan tagállamra, amely szeretne belépni az eurótérségébe. Romániában szükségünk van a támogatásokra azért, hogy egy technikai segítségnyújtás jól működjön az euróba való belépés kapcsán. Ezt Juncker biztos elnök úr többször elmondta. Üdvözlöm azt a kezdeményezését, hogy egy páneurópai mechanizmust vezessenek be a jogállamiság tekintetében. Ez egy nagyon fontos kérdés a Renew frakció számára, és emlékeztetnék arra, hogy az Európai Parlament ezen mechanizmus elvét két évvel ezelőtt fogadta el. Azt javasoljuk, hogy az ezzel kapcsolatos jogalkotást ezen parlamenti állásfoglalás alapján indítsa el. Köszönöm. Köszönöm. Smith képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. A vitában már minden elhangzott, de még mindenki nem mondta el az összes elmondani valóját. Von der Leyen asszony, gratulálnék! Lenyűgöző volt ez a beszéde. Nagyon sokat fejlődött a parlamenttel folytatott vitája és párbeszédje alapján. A nemek közötti egyenlőség kialakítása a bizottságában már önmagában változás lesz. A Skót parlamentben ezt már öt éve bevezettük, ugyanezt javasolom önnek is. Gratulálok ehhez. A Brexit-tel kapcsolatban tudja, hogy Skóciának külön perspektívája van ezzel kapcsolatban, de az tény, hogy Angliában, Walesben, Észak-Írországban mindenhol fontos, hogy valami értelmet találjanak. Mi azt szeretnénk, hogy a Brexit értelme az legyen, hogy ne legyen Brexit. Mi ezen vagyunk, azért vagyunk itt, hogy megoldásokat keressünk, és azt nagyon örülök annak, hogy ön ebben szövetségesünk lesz, és nyitva hagyja az ajtót. Nos, a parlamentből három képviselő hiányzik Katalóniából az képviselő is. Ezen problémára az egyedüli megoldás a párbeszéd lesz, és az, hogy ön tisztességes brókerként vegyen részt ezen tárgyalásokon. Remélem ezt felvállalja. Köszönöm.